És ahogy szoktuk, the adoption of the agenda. próbáljuk a napi rendet elfogadni, ha nincsen ellenvetés, a napi rend tervezet, tehát illetően akkor elfogadottnak tekintem. Ezt követően a korábbi ülések jegyzőkönyveinek elfogadása következik. Szeptember 13, 27, 28, senkinek nincs ellenvetése, úgy látom, akkor tovább is léphetünk egyenesen és bejelentem, hogy a meghallgatást követi majd a koordinátorok ülése. Az európai menekült ügyi határozat 35 cikke alapján meghallgatást tartunk arról a jelöltről, aki valettei eh, hivatal igaz, ügyvezető igazgatói posztjára pályázik. Az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal ügyvezető igazgatói posztjára e, Robert Klaas Fischer úr az első pályázó, akit most meghallgatás alá veszünk. Először is gratulálok, hogy idáig eljutott a kiválasztási folyamatban discussing as the way forward, as to how are we to proceed. Majd arról fogunk beszélni, hogy hogyan tovább. Mert az Európai Menekültügyi eh, Támogató Hivatal alap létrehozásáról szól, határozat 30-as cikke kimondja, hogy véleményt fogadhatunk el az ügyvezetői eh, igazgatói eh, kinevezésről, amelyet a koordinátorok fognak majd benyújtani a bizottságnak. Így tehát fölfüggesztjük majd 10 percre a bizottság ülését annak érdekében, hogy a koordinátorok eh, meghozhassák döntésüket. Ezt követően folytatjuk a bizottság ülését, zárt ajtók mögött fogjuk eldönteni, hogy a koordinátorok döntését elfogadjuk-e, avagy sem. Illetve a koordinátorok javaslatát az egész bizottság elfogadja, vagy sem. First of all... Így tehát először hallgassuk meg Fiszer urat, parancsoljam. Honorable Mr. President, honorable member. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy bemutatkozhatok az új Európai Menekültügyi Támogató Hivatal ügyvezető igazgatói posztjára pályázom, és elképzelésemet megoszthatom önökkel. Az elszó létrehozása, a közös európai menekültügyi rendszer létrehozásának sarokköve, a szolidaritásra épül, az unión belüli szolidaritáson alapul, hiszen a a menekült kérelmek közös, egységes feldolgozása elengedhetetlen előfeltétel. Ugyanakkor fontos, hogy az Európai Unió ez irányú gyakorlatát egységesítsük, ez természetesen a parlament számára is fontos. A közös normák, szabványok alkalmazása, a egységes alkalmazása az unió egészében a legjobb módja annak, hogy a menekült áradattal megbirkózzunk, és megelőzzük az asylum shopping néven elhíresült jelenséget. Az intézmények közösen hozzák meg a döntéseiket menekültügyi kérdésekben. Az egyik kérdés az, hogy hogyan tudunk a közös szabályok alapján hogyan tudjuk azt garantálni, hogy az egyes esetekben hasonló elvek alapján hozzunk döntött. Az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalnak ebben fontos szerepe lehet. egy közös európai menekültügyi rendszer létrehozás nagyon fontos. Egy független szakértői központ lesz az EASZO hivatala, koordinációs szereppel e, bír majd a tagállamok között együttműködést segíti. Egy e, szolgáltatás orientált központ e, lesz ez, ahol a szakértelem egy kézben összpontosul majd, egy független Eh, objektív, teljesen átláthatóan működő hivatal lesz ez, amely a szakértők szakértelem, eh, a tapasztalatok cseréjét segíti majd elő. Ezáltal az elszó a közös kölcsönös bizalom és szolidaritás megtestesüléseként eh, jelenik majd meg. Az ENSZ menekültügyi főbiztosa a Frontex és az alapjogi ügynökség fontos partnere lesz az elszónak. Természetesen a civil társadalommal folytatott párbeszéd is fontos számunkra, és ezért három fontos dologról kell itt meg emlékezni. Közös szakpolitika, közös gyakorlatra van szükség, kérdés, hogy operatív szinten hogyan tudjuk gyakorlatba átültetni a közös politikát. Az EASZO feladata e téren az, hogy a nemzeti gyakorlatokat valahogy közelítsük egymáshoz. A másik, a közös gyakorlat felől a közös politika irányába próbál elmozdulni, természetesen teljesen semlegesen próbálunk eljárni ez ügyben, az EU van alkalmazott alulról induló kezdeményezés nagyon hasznos lehet. A harmadik ilyen perspektíva pedig a közös problémákra közös megoldásokat keres. Ez a horizontális megközelítés támogatja majd a tagállamokat a gyakorlat együttműködésben, a bevált tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztása, a közös képzés, közös fellépés, közös missziók, illetve egymás támogatása, amikor különösen nehéz helyzetbe találjuk magunkat. Az EASZO munkájának különböző fontos szempontjai vannak először is, az operatív támogatás, a kapacitás építés terén, azaz a nemzeti menekültügyi rendszereket próbáljuk segíteni abban, hogy a a szakértelemünket eh, rendelkezésükre mm, bocsájtjuk annak érdekében, hogy ezeket a menekült kérelmeket egyformán tudják elbírálni. Ide tartozik olyan vészszükségén esetén a eh, nyújtott támogatás eh, azon tagállamok számára, akik különösen nagy menekült áradattal kell, hogy megbirkóznak egy menekültügyi intervenciós szakértői csoport kerül felállításra, amiből olyan szakértőket tudunk a tagállamok rendelkezésére bocsájtani, akik eh, a hirtelen megnövekedett terhet eh, segítenek megoldani. Képzés és eh, minőség biztosítás, egy európai menekültügyi kurikulum kidolgozása, workshopok, képzési programok és azok anyagának konvergenciája. A közös célunk. A tájékoztatás és elemzés nagyon fontos részét képezi majd az EASO munkájának, a tendenciák elemzése, a menekültügyi tendenciák, a korai figyelmeztetések, kiadás, országjelentések és egy éves jelentés. A külső dimenzió és a harmadik országok támogatása is felmerül, kapacitásépítés, intézményfejlesztés, a származási és tranzit országokkal való együttműködés, illetve a vissza küldés visszafordítás tekintetében való együttműködés, az ENSZ menekültügyi főbiztosával szorosan együttműködő természetesen. A koordináció és az úgynevezett front office feladatok terén az EAZO nagyon sokat segíthet az ENSZ menekültügyi főbiztosság, illetve az tagállamok számára is. Unión belüli és kívüli esetekben is. Nem az EASZO lesz az egyetlen hivatal, amely segít majd a tagállamoknak menekültügy terén, hiszen a tagállamok között remélhetőleg a két oldalú támogatás segítségnyújtás is megmarad. Itt hagy emlékeztessem önöket arra, hogy az elzónnak a döntéshozatali eh, hatásköre nincsen az egyes menekültügyi kérvényekkel eh, kapcsolatban. Egy közös európai menekültügyi rendszer végrehajtását, megvalósulását kell, hogy segítse, azonban a tagállamok döntenek az egyes kérvények ügyében. Az EASO egy új szervezet, nulláról kell indulnunk, a semmiből építjük fel, és nyilván időre van szükség, hogy e, operatív működőképessé váljon, de nem kell megvárni e, ezt a napot. Az első évben reális, pragmatikus célokat kell kitűzni, azaz e, három fő területre koncentrálunk majd. Először is a sikeres kísérleti projektek, folytatása, az Eurazil, az Európai Menekültügyi Kurikulum, illetve a tolmács, a közös tolmácsadatbázis, amire gondolok. A származási országokra vonatkozó adatok megosztása egy közös portálon keresztül, végül és nem utolsóban pedig a görög nemzeti te, cselekvési tervet kell segítenünk a végrehajtásban, amint elég emberünk lesz, a cselekvési terv operatív részét át tudjuk venni. A, elsősorban a rövidtávú segítségnyújtás és a strukturális támogatás lesz a, a legfontosabb. A, külön, a központok, a fogadó központok, a ügylemar, ügyhátralék kezelése, ez az, ahol a szakértők segíthetnek nekünk. Végezetül, hagyd tegyem hozzá, hogy különösen örülök annak a ténynek, hogy az EASO rendelet közvetlen kapcsolatot létesít az EASO ügyvezető igazgató és az Európai Parlament között. Remélem, hogy az önök szakbizottságának majd rendszeresen beszámolhatok az EASO jövőbeni munkájáról, mert meggyőződésem, hogy az európai, ez az új európai hivatal hozzájárulhat, sokat tehet hozzá az európai projekthez. Európa Európa még épülőben van, és egy újabb kocka, építő kocka kerül az elzóval a helyére. Köszönöm. Thank you, Mr. Fischer. And, uh... Köszönjük. És azt is, hogy rövid bevezetőt tartott, ami majd hasznunkra válik később, ahhoz, hogy tartani tudjuk az időt. Most akkor egy rövid megbeszélés kezdődik. Először a koordinátorok kapnak szót, Buzutil úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Visszer úrnak is a kis előadását. Gratulálunk a jelöléséhez. A néppárt nevében szeretnék minden jót kívánni önnek, mert az EPP úgy gondolja, hogy az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal e, egy fontos lépés a közös menekültügyi politika kialakítása irányába. Örülök annak is, hogy a bevezetője vége felé említette azt, hogy az EASO támogatni fogja a görög nemzeti cselekvési tervet. Múlt héten járt szakbizottságunk delegációja Aténban, és saját szemünkkel láttuk azt, hogy Görögországnak sok segítségre van szüksége ahhoz, ahhoz, hogy egy olyan menekültügyi szolgálatot tudjon kialakítani, amely hatékony. El kell mondanom önnek, hogy Aténban én nem láttam működő hatékony rendszert, tehát az elzó szerepe bizonyára fontos lesz. Három kérdésem van önhöz. Az első a szolidaritással kapcsolatos. Ön a szolidaritási mechanizmussal kapcsolatos. Ön nem említette külön ezt, Viszer úr, de bizonyára tudja, hogy a parlament és ez a szakbizottság azt várja el az EASO-tól, hogy a szolidaritásra koncentráljon, tehát szolidarizáljon a menekültkérőkkel, és ugyanannak az érmének a másik oldala, szolidarizáljon azokkal a tagállamokkal, amelyek jelenleg viselik a bevándorlás legnagyobb terhét, és magukra maradnak, a többi tagállam magukra hagyja őket. A kérdésem tehát az, hogy mit kíván tenni annak érdekében, hogy az EASO fejlődik, és kifejleszti, és végrehajtja azok a megfelelő szolidaritási mechanizmust. Ezt azért is kérdezem, mert a 2009-es máltai kísérleti projekt fényében azt remélem, hogy ezt majd kiterjesztik a többi olyan országra, amely érintett, de azt is tudom, hogy az a projekt nem volt elég hatékony. A második kérdés a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozik, gyerekekre ugyanis a gyerekek és a kísérő nélkülű kiskorúak különösen egy igen eh, veszélyeztetett csoport, és az ő sorsuk miatt külön aggódunk. A jövő héten fogunk szavazni egy új irányelvről, amely az emberkereskedelem ellen irányul, és amely külön kitér az egyik bekezdésében a kísérő nélküli kiskorúakra, illetve az embercsempészet kiskorú áldozataira. Ugyanakkor a kísérő nélküli kiskorúak gyakran bevándorlók és menedékkérők, és önmagában, önmagukban e, kihívást jelentenek a befogadó országokban. Végezetül azt is látom a beszédéből, hogy a parlamenten jó kapcsolatra törekszik. Hadd mondjam el önnek, hogy ez a bizottság, az illetékes bizottság az EASO felállítását is mi kísértük figyelemmel. Nincs itt sajnos most eh, annak a jelentésnek a raportőre. Ugyanakkor mi is szeretnénk önnel egészséges viszonyt kialakítani. Ön szerint hogyan fog ez létrejönni? Köszönjük. Igen, akkor most hallgassuk meg a többi koordinátort, és utána kapja meg a jelölt a szót. Guillaume asszony következik. Köszönöm, jó napot kívánok! Kicsit késtem, és én is gratulálnék az úrnak a jelöléséhez. Nekem is három kérdésem van, amire hamarosan rátérek, de először is beszélnék arról a feladatról, amelyről ön is beszélt, és eh, amelyeket gyorsan teljesíteni kell, különös tekintettel a tagállamok közti együttműködés eh, fejlesztésére, kialakítására, valamint eh, támogatást nyújtani azoknak a tagállamoknak, amelyek ilyen kihívásokkal szembesülnek. Emellett a közös menekült politika megteremtésében is gyakorlati tendői vannak az ön eh, hivatalának. Régóta vártuk már az ön hivatalának a megszületését. Reméljük, hogy eh, hamarosan és minél gyorsabban elkezdi a tényleges eh, tevékenységét ön és lelkes kis csapata. Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos feladat hárul majd önökre, e, milyen prioritásokat tud felállítani a különböző fontos feladat között, és, e, ami, és hogyan fogja felállítani a prioritásokat, amikor már feláll a csapat. Az imént említettem, hogy érdekelni fog a véleménye a különösen veszélynek kitett tagállamokkal kapcsolatban, tehát amelyek erős migrációs nyomás alatt vannak, ezekkel az országokkal hogyan kíván foglalkozni, és nyilvánvalóan nem tudja megoldani az összes menekült problémát ez a hivatal, az összes gyakorlati problémát, amit ismerünk, Ön is tudja, hogy a menekültügyi csomag elakadt, és bizonyos előrelépések ellenére nem látszik, hogy hamarosan elfogadnák. Önnek mi a véleménye arról, hogy ezek a harmonizációs lépések, a normák, az eljárások hogyan alakuljanak a jövőben? Köszönöm. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök úr. Ezt én is szeretnék gratulálni az ön jelöléséhez, uram, hiszen a kinevezése azért kicsit rajtunk is múlik majd. Két kérdésem van. Az első az politikai szinten, a második pedig mondjuk politikai és irányítási témájú kérdés. Először is eh, szeretném tudni, hogy ön szerint ez a szolgálat mikor fog ténylegesen felállni és működni. Nyilván volt egy átmeneti év, és eh, hát engem az érdekelne, hogy ön szerint mikor lesz teljesen működőképes az ön hivatala. Politikai jellegű kérdés az, hogy szeretném tudni a véleményét azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a kapcsolata az ön hivatalának a tagállamokkal, különös tekintettel ennek a szolgálatnak, az EASO-nak a függetlenségére. Hiszen itt nem csak beszélni kell erről, retorikai erőfeszítéseket tenni ennek érdekében, hanem és adott esetben meg kell védeni a függetlenséget. Mit jelent az ön számára ez a függetlenség? Szintén politikai jellegű kérdés az, hogy szeretném tudni, hogyan fog együttműködni egy sor másik ügynökséggel, egy sor más olyan ügynökséggel, amelyeknek van hatáskörük a menekült kérdésekben, itt elsősorban a Frontexre gondolok. Ami pedig az irányítást illeti, a menedzsmentet, tudjuk, hogy a tagállamok a szakértők kinevezésének jogát fenntartották maguknak, de mégis ön lesz az igazgató. Ön hogyan látja, hogyan játszhat itt aktív szerepet, tehát eh, ne az legyen a vége, hogy ön eh, egyik nap felébred, és eh, kezébe nyomnak egy listát, hogy kik fognak önnel dolgozni, és ön pedig nem tehet semmit. Köszönjük Argentini asszonynak. Az Argentini asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, Fiszer úr. Gratulálok önnek azzal, hogy valószínűleg neki fogják nevezni, erre a posztra. A zöldek számára a, az Európai Menekültügyi Támogató Alap nagyon nagy előrelépés a közös menekültügyi politika kapcsán, és a menekültek már tudják, hogy mi vár rájuk, hol, hogyan lehet kezelni a tagállamok közötti kérelmeket, és ahogy és ennek segítségével lehet tanulni a legjobb gyakorlatokból. Gondolom, hogy eh, az ön munkája már világossá eh, vált azzal kapcsolatban, amikor vissza kell téríteni a menekülteket. Voltak olyan országok, ahonnan visszaküldtek embereket, még azelőtt, hogy a Strasburgi Bíróság döntést hozott volna. Tehát ezt már mutatja azt is, hogy a legtöbb tagállamban nem tudja, hogy hogy működik a másik tagállam egy szempontjából, és az a fajta eljárás, hogyha nincs jelentés, akkor az csak jó jelentés, hát ez már nem működik. Jelenleg Görögországban óriási válság van a menekültügy területén. A Frontex csapata is aktívak már ott. És szeretném megkérdezni, hogy ön mit tud mondani arról, hogy mi lehetne a menekült ügyi támogató csapat feladata mert félelembe véve ezeket az amit rabbiteket, ezeket a gyors fellépési csapatait a Frontexnek, hogyan lehet elérni azt, hogyan tudná ön elérni azt, hogy ez a menekülti támogató iroda pont a menekült, menekült való jogot figyelembe veszik, mert a témát talán ezt nem vették figyelembe a Frontex nem az a hely, ahonnan a menekült státuszt kell kérni, hanem a kérdés az, hogy hol lehet ezt megtenni, és hogyan lehet ezt megtenni úgy, hogy az embereket nem fogjuk meg az esélyüktől. Remélem, hogy az elnök úr még ezen dosszié jelentéstevőjének is megadja majd a szót. Köszönöm szépen, mondja az elnök, mivel az ECR részéről nincs itt senki, úgy vélem, hogy te Váresz úrnak megadhatjuk a szót a GUE frakcióból. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Parlament és ez a szakbizottság rendkívül fontosnak tartja az EASO-t. Én és Csin Lambert voltunk a jelentéstevők ezen dokumentummal kapcsolatban. Ez az én is dokumentumom, amikor a parlamentbe kerültem, és ezért nagyon örülök, hogy itt van körünkben, és Reméljük, hogy sikerül majd kialakítani ezt a hivatalt. Remélem, hogy ez egy jó párbeszédnek és együttműködésnek a kezdete, és szeretném azt tudni, hogy ön mit szeretne, hogy eljönne ide hozzánk, hogyha szükség van az ön jelenlétére, és ad-e majd nekünk teljes körű információt minden olyan témáról, ami felmerül. Ami pedig az Európai Ügynökség igazgatói posztját illeti, szerintem itt lenne az ideje, hogy az európai állampolgárokkal is kapcsolatba lépjünk. A második kérdésem Dublinhez kötődik. Többször mondtuk a, szak, a hogy a Dublini rendszer nem igazán jó. Kíváncsi lennék az ön személyes véleményére, mert mielőtt megkezdené a mandátumát, jó lenne tudni, hogy ön mit gondol személyesen erről. Mit gondol hogy valóban meg kell reformálni a Dublini rendszert, hogyha megkapná a lehetőséget erre, hogyan tenné ezt meg. Még egy kérdés, ez nagyon fontos számomra, ez a visszatérítések kérdése. Én vagyok az egyik társ jelentéstevő a menekültügyi alappal kapcsolatban, illetve foglalkozok a visszatelepítési programokkal és Nagy többséggel fogadták ezt el itt ebben az Európai Parlamentben a kommunistáktól kezdve a konzervatívokig mindenki elkötelezett amellett, hogy eh, növeljük eh, az áttelepített menekültek eh, számát. Ez kevesebb, mint 5000 menekült Európában, és sokkal kevesebb, mint az USA-ban. Ebben a jelentésben azt kértük, hogy legyen egy újra egy megfelelő unit, egy egység erre, amely ezzel foglalkozna, és megfelelő intézményi keretet nyújtana, és nagyon jól illeszkedne ez az easz szóba. Azt szeretném kérdezni, hogy ön hogyan kívánna létrehozni ezt, örömmel hallottam, hogy ön is beszélt a visszatérítésekről, és remélem, hogy ez lesz, ez az egység az egyik legfontosabb, és szeretném megkérdezni, hogy gyakorlati szempontból hogyan tudja ezt elképzelni. Elnök, ha jól tudom, a függetlenek nem kívánnak részt venni ebben a vitában, tehát visszatérünk Fiszer úrhoz, azért, hogy megválaszolhassa a kérdéseket 7 percben, és ha még esetleg más képviselő kíván szólni, akkor még lehet esetleg egy plusz körünk kérdésekre. Fiszer úr. Uh, thank you very much, uh, honorable. Köszönöm. Elnök úr, képviselők, kívánó kérdések hangzottak el. Ha megengedik, akkor először hadd hangsúlyozom ahogy azt a bevezetőmben is megpróbáltam megtenni, hogy eh, meggyőződésem, hogy Európa fejlődésében érkeztünk arra pontra, amikor szükség van egy közös európai menekültügyi rendszer kialakítására, annak érdekében, hogy az unión belüli, illetve unión belüli eh, együttműködést tovább vihessük, illetve azért is, mert ez egy humanitárius jellegű kérdés, és vannak minimális elvárásaink, de vannak humanitárius elvárásaink is, és ahhoz, hogy ezeknek megfeleljünk, bizonyos fokú szervezettségre szükség van, és e szempontból az elszó legalábbis véleményem szerint nagyon fontos szerepet játszhat. Próbálok csoportokba rendezve válaszolni a kérdésekre. Kezdjük talán a szolidaritás és a szolidaritási mechanizmus kérdésével. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen e, vita folyik erről a kérdésről e házfalai között, és követem természetesen a politikai vitát is, ami a hátterében van. Az ELSZO-hoz hasonló operatív eh, jellegű ügynökség ügyvezető igazgató jelöltjeként szerintem ezügyben, politikai kérdésekben nem szabad és nem kell állást foglalnom. Ugyanakkor annyit elmondanék, hogy a szolidaritás olyas valami, amelyet valahogy meg kell valósítanunk a gyakorlatban. Az önkéntes vagy nem önkéntes jellegéről folyhat vita, úgyse az elszó fogja ezt eldönteni, de gyakorlati megvalósításban e, igen fontos szerepet játszhatunk. Egy példát hagy hozzak. Görögországban például lehetőség adódhat arra, hogy operatív szinten tárgyaljunk arról, hogy bizonyos fokú szolidaritás, abban az értelemben is, ahogy Buszutil úr használta a szolidaritás szót, tehát, hogy bizonyos fokú szolidaritást tanúsíthatunk e a görög problémára több válasz is adható, több megoldás is létezhet, de az egyik éppen a szolidaritás lehet, hogy kell, hogy legyen. Az elszó gyakorlati szempontból közelíthet a kérdéshez, amivel hozzájárulhatunk ahhoz a szélesebb körű vitához, ami a szolidaritási mechanizmusról folyik. A resettlement kérdését érintve, azaz a visszafordítás, vissza telepítés kérdését illetően. Mint említettem, egy ilyen elszó-szerű, elszóhoz hasonló ügynökségnek nem szabad részt venni a politikai vitában, de az eh, én hazámban ennek megvannak a hagyományai. És ahogy ezt elmondtam a bevezetőmben, egy front office szerepet játszhat ebben az áttelepítési eh, programban. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága is eh, koordinációs szerepet játszhat, és remélhetőleg amennyire lehet az elszó megteszi ezen a téren, ami tőle telik. A kiskorúak, a kísérő nélküli kiskorúak kérdés, egy buszotul is említette, élesebb kérdés, mint amit egy elszó meg tud oldani. Ez egy a menekült áradat egyik új trendje, egyik új megfigyelhető tendenciája. Az ELSZO munkájának így részét fogja képezni. Először is képzési oldalon meg kell találnunk arra a megoldást, hogy az Európai Unióban eh, hogyan viszonyuljunk a kísérő nélküli kiskorúak, kiskorú menekültek kérdéséhez, eltérnek az eddig eh, használt vagy bevált gyakorlatok ez ügyben. például a származási országról meglévő információk, illetve az ország specifikus jelentések tekintetében az elszó kézzelfoghatóbbá teheti ennek a problémának a létét, amely valóban aggodalomra ad okot. Ami a prioritásokra vonatkozó kérdést illeti, a, az elszó létrejöttét megelőzi a görög cselekvési tervről szóló döntés. De természetesen a az elszólt létrehozó rendelet már azt szabályozza, hogy a már folyó projektek, programok ügyében az easz kell átvennie új szervezetként a vezető feladatot, és ezt úgy fogjuk megtenni, hogy minél zöggenőmentesebb legyen ez az átadás, átvétel, hogy a programok működésében ez ne hozzon semmiféle fennakadást. Harmadsorban véleményem szerint az egyik fontos téma, amivel rögtön az elején foglalkoznunk kell, az az, hogy a származási országokra vonatkozó információ ügyében mit tegyünk. Egy európai megközelítés komoly hozzáadott értéket jelenthet, nyilvánvaló okoknál fogva, hiszen talán kevésbé nyilvánvaló okok miatt jó néhány ország ettől tart. Folynak a viták ez ügyben még. A származási országgal kapcsolatos információk ügye nem egy lezárt akta, ezért ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Az elzó méreténél fogva véleményem szerint az első évben ennél több prioritást megfogalmazni magunk számára nem lenne bölcs dolog. De Természetesen erről majd önök is erre vonatkozóan önöknek is meg lehet a véleményük. Lássuk most a fogalom meghatározásokat, a, a, a definíciókat, a, az elszólt létrehozó rendeletben ez világos. Persze az egyes esetekben ez vitatható lehet, ugyanarra a problémára lehet, hogy más, más országok más-más megoldást eh, találnak, eh, és ha komoly, ha az egyes tagállamok esetében komoly menekült áradat, komoly nyomás nehezkedik a, a, a menekültügyi rendszerre, akkor átmeneti, különleges megoldásokat elképzelhetőnek tartok, de még egyszer mondom, nem az én feladatom és tisztem erre konkrétabb választ adni. Mikor válik teljesen működőképessé az elszó? részben önök döntötték ezt el. Június 19-éig kell működő képessé válnia. A rendelete egyértelműen fogalmaz ez ügyben. Nem sok idő van már hátra, de ez a feladat adott, teljesíteni kell. Egy functioning office, uh, but all... Egy júniusban, júniusra feláll a hivatal, de az említett okoknál fogva hamarabb is lesznek már olyan szakembereink, akik eh, nem be kell, hogy megvárják, hogy júniust elkezdhetik hasznos és tevékeny munkájukat már ezt megelőzően is. The reality in, Greek, in Greece. A görög helyzete kapcsolatban, nos komoly a helyzet. Jó példája ez annak, jól mutatja, hogy az elszó milyen hozzáadott értéket jelenthet. Pontosan a Dublini eh, rendelet pontosan ezt célozza. Az operatív, eh, a, a, a valódi a, eh, gyakorlatban a tanács és a parlament pontosan ezt várja az elszótól, hiszen remélhetőleg majd az elszó a gyakorlati problémákra is eh, gyógyírt, segíthet gyógyírt eh, találni. There is a division of, of... Görögország és Frontex ügyében az elszó és a Frontex eh, hatásköre elkülönül, de van egy olyan terület, ahol szoros együttműködés Eh, szükséges. Az Európai Bizottság már foglalkozik azzal az elszónak, ugyanis eh, minél hamarabb el kell gondolkodnia azon, hogy a Frontexnél dolgozó szakértőket, eh, határőröket hogyan tudja képzésben részesíteni menekültkérelmi ügyekben. Ilyen okokból tehát a frontex folytatott együttműködés nagyon fontos eleme lesz az ELSZA munkájának. Másodszorban a görög cselekvési terv két részből áll. Az egyik a határkérdés, ez a Frontexhez tartozik, a másik pedig a menekültügyi rendszer, ez e, pedig az elszó asztala. Okay. Um, Uh, Dublin. Dublin. Dublin uh, is not... Szerintem az én szakmai véleményem az, hogy uh, a Dublini ígéretet vagy vállalást csak részben szektük meg, illetve maga a rendszer nem váltotta be teljes mértékben a hozzáfűzött várakozásokat. Görögország esetében igen látszik, hogy nem működik megfelelően, de a többi szempontból szerintem működik. Ami pedig a parlamenttel folytatott párbeszédet illeti, természetesen bármikor készen állok arra, hogy bármiféle információval, dokumentációval az önök szakbizottságának a rendelkezésére állja. Köszönöm. Köszönöm, Fischer úr. Van még egy második kör és kérem a képviselőket, hogy röviden tegyék fel a kérdést, tehát mindenkinek max. két percet adok, Holmeier asszony. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich habe konkret zwei Fragen. Konkrétan két kérdésem van. Görögországban nagy szerepet játszik az, hogy Görögország azon van, hogy decentralizált menekült állomásokat hozzon létre, hogy az Atén körüli menekült áradatot csökkentse, és ehhez kötődő problémákat is csökkentse. Ebben a tekintetben az elkövetkező években segítséget kell adnunk Aténnak, főként a, például a kérelmek intézését illetően. Görögországban megvan az a probléma is, hogy a az érkező menekültek 95%-a nem menekülte eh, státuszt akar, hanem egyszerűen Európába szeretne bejutni szegénységből kifolyólag, vagy amiatt, hogy eh, a tagállamaikban már nem érzik jól magukat, ez a számozási helyükön már nem érzik jól magukat, és ezért inkább jobb gazdasági, szociális helyzetet keresnek az Európai Unió tagállamaiban. Lehet, hogy itt mind a visszatérítés, a visszatelepítés kapcsán lehet, hogy segíthetnénk Görögországnak, hiszen ez az egyik fő probléma, amelyet mindig emlegetnek a görög hatóságok. Nagyon alacsony a visszatérítési ráta, mert a követség nem tudja egyszerűen fogadni a kérelmeket sem a visszatérítésre, és nagyon bonyolult ez az eljárás, és sokkal jobb lenne, ha minden 27 tagállam támogatná ezt. Boszkurt asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Fiszer úr, hogy eljött, és gratulálok önnek a hozzászólásához. Angolul folytatom. A Genfik egyezmény alapján üldöztetés eh, miatt lehet kérni menekült státuszt, illetve hogyha valakit, eh, például nők, nőket vagy gyerekeket eh, bántalmaznak, az alapján is lehet kérni. Az Európai Unió egy támogató hatóságánál gender-specifikus tréningeket kell tartani. Ez lenne a kérdésem, hogy ez a hivatal hogyan tudná hozzájárulni ahhoz, hogy megfelelően hajtják végre e, ezt, és ez megfigyel az UNHCR irányelveinek e, is, és, és ezek az eljárások megfelelnek annak az irányelvnek is, amely e, a nemi szervek csonkításáról szól, és hogyan kívánja az EOSZO struktúráját úgy kialakítani, hogy figyelembe vegyék a gender specifikus kérdéseket is az ország specifikus dokumentumokban. Én Tveld asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azokhoz csatlakozok, akik gratuláltak önnek az előadásához. Kitörőnek tartom azt, hogy elmondta azt is, hogy hajlandó működni az Európai Parlamenttel. Lenne egy rövid kérdésem, inkább politikai jellegű kérdés lenne ez, mert a bevezetőjében azt mondta, hogy ön úgy akar fellépni, mint egy őszinte független közvetítő. Ezzel teljes mértékben egyetértek, de azt kérdezném, hogy a semlegesség nem inkább egy luxus, egy olyan dolog, amit nem lehet megengedni magunknak, hiszen a tagállamokban most már a klíma egy kicsit ellenséges az olyan személyekkel szemben, akik bármilyen okból kifolyólag Európába érkeznek, és vannak olyan tagállamok, amelyek nem is akarják magukat tartani a szabályokhoz. És gondolok azokra az országokra, amelyeket a legjobban ismerünk, és amelyeknek a menekültügyi politikáját ismerjük. Hogyan bánik majd az ilyen országokkal, amelyeknek nincsen kedvük ahhoz, hogy a minimális normákat betartsák. Thank you. And Mrs. Wikström. Wikström asszony. Köszönöm. Elnök úr. Én voltam a Libe delegáció vezetője a múlt héten a görögországi utunkon, és szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy ilyen kreatívan hozzájárultak a delegáció munkájához és sikeréhez. Köszönöm a titkárságnak is, akik nagyszerű munkát végeztek. És mindent megtettek annak érdekében, hogy nagyon jó napirendet állítsanak össze nekünk, nagyon jó kontakt személyeket találtak a számunkra. Nyilvánvaló volt Görögországban, hogy a rendszer ott összeomlott, és ez a rendszer megerősíti vagy felerősíti a társadalmi feszültségeket Görögországban. Tehát szinte egy humanitárius válságról beszélhetünk. Tudjuk, hogy azóta törvénytervezet van az asztalon, tudjuk, hogy elnöki rendelet született, tudjuk, hogy tárgyalások folynak Görögország és az EU között, tudjuk, hogy a tagállamok támogatni akarják Görögországot, ugyanakkor nem fogadható el, hogy az átmeneti időszak, amely hamarosan megkezdődik, egy évre ki legyen tolva, minthogyha ez az 50 ezer eset az szinte egyik napról a másikra keletkezett volna. Nagyon hosszú ideje halmozódnak fel ezek az ügyek, és az én kérdésem az az, hogy ez a hivatal hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy felgyorsuljanak a dolgok, megszülessenek a megfelelő struktúrák eh, és megfelelő szolgáltatás eh, alakuljon ki annak érdekében, hogy elkerülhessük a humanitárius eh, katasztrófát. Hiszen Aténban elég egyértelmű volt a szociális válság összes jele, de úgy látom, hogy ez bármelyik tagállam fővárosáról szinte elmondható. Milyen szerepe lesz ennek a hivatalnak abban, hogy támogassa a tagállamokat, és segítse őket elkerülni az ilyen jellegű válságokat? Köszönöm. Köszönöm. Viszer úr, úgy tűnik, hogy a képviselők kezdik betartani a rendelkezésükre álló hozzászólási időt, így aztán öntől is kérném, hogy vegye figyelembe azt, hogy nincs sok időnk, 5 perc áll rendelkezésre. Köszönöm, elnök úr. Egy sor kérdést kaptam Görögországgal kapcsolatban. A elnézést, mondja az elnök, ké kérte a szót Lambert asszony. Elnézést, el, eltévesztettük. Mm, észrevettem valóban, mielőtt Viszer úrhoz fordultam, hogy ön jelentkezett, tehát jogos az, hogy ön megszólaljon. Köszönöm. Mint ahogy említették, én voltam a raportőre az EASO jelentésnek. Nagyon pozitív együttműködés alakult ki köztem és a többi frakció között, és Éppen ezért örülünk annak, hogy végre sinem van ez az elszó dolog. E, ráadásul itt egy európai megközelítésről, nem pedig egy kormányközi megközelítésről van szó, ezért is örülünk külön. Az egyik terület, amit mi a támogató hivatal munkájában fontosnak gondoltunk, az a szakértelem, illetve a civil társadalom inputja, szakértelme a konzultatív fórumon keresztül, legyenek ezek tudósok, helyhatóságok vagy helyi civil szervezetek, hiszen ezek végzik a munka dandárját. Az ön munkaköri leírásának egy része az, hogy ez a konzultatív fórum minél előbb kialakuljon. Tud-e mondani néhány szót arról, hogy mi milyen menetrendben látja ezt meg, mely menetrenddel látja, látja ezt megvalósíthatónak, és milyen szerepe lesz ennek a támogató hivatalon belül? Köszönöm, akkor most öné a szó, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Görögország. Tudják önök is, hogy a cselekvési terv miből áll, és hogy ennek milyen lépései vannak. Minden menekültügyi aspektusában az EASZ-nak kiosztott szerepe van, ez a befogadó szolgáltatásokra is vonatkozik, a bevándorlási központok javítására, a személyzet kiképzésére, megint csak itt egy minőségi előrelépésre van szükség, itt a baloldalamon elhangzott ez a meglátás, megkérdezte a képviselő asszony, hogy hogyan kívánja ezt elérni. Nos, szankciókat nem vezethetünk be. Én eh, függetlenül próbálom tehát független szervezetként az Európai Parlament segítségével is elérni azt, amit helyesnek gondolunk. Természetesen ez egy akrobata mutatvány lesz, ennek én tudatában vagyok a tagállamokban ugye egyrészt ott van a politikai, szakpolitikai aspektus, és aztán a gyakorlati aspektus. Ott figyelni kell a közvéleményre, a civil társadalomra, az ENSZ egyezményekre, az Európai Unió kívánalmaira. Nagyon sok dologra oda kell figyelniük, és nekem pedig úgymond nem szabad részlehajlónak lennem. Mindenképpen ez egy nagy kihívás lesz a nemek szerepe, a gender aspektus. Ez is Eh, egy eh, integráns része a származási országról szóló információknak, tehát ott össze kell gyűjteni az információt, és azt láthatóvá kell tenni az adott eh, származási országokban létező problémáknak problémákról legyen tudomásunk, tehát ez egy, ez egy olyan téma, amelyik a származási országokról szóló információkhoz tartozik, illetve az európai kurikulum keretén belül pedig jó lenne egy standardokat kialakítani, amelyek egyrészt minőségi, másrészt tartalmi standardok az olyan témákban, mint például a nemek szerepe a menekültügyi kérdések megítélésében. Civil társadalom konzultatív testület, én úgy gondolom, hogy a jövő év második felében a konzultatív testület eh, elindulhat. Én eh, hallottam már példákról az Európai Unió más térségeiben és más témákban, hogy milyen szerepet játszottak a konzultatív fórumok, milyen lehetőségek vannak. Nem döntöttem erről még véglegesen, de az én szakmai hátterem az szavatolja a civil társadalom fontosságát. Mindig együtt működtem a civil társadalommal, és számítottam a szakértelmükre a politikák kialakításakor, és ezt a tapasztalatot természetesen tovább szeretném vinni. Köszönöm, Fischer úr, és köszönjük a nyilatkozatát. Most pedig ahogy azt bejelentettük, 15 perc szünet következik, a koordinátorok eldöntik, hogy hogyan ítélnek. Mindenkit kérek, aki itt jelen van, hogy ezt a koordinátori ülést akkor ejtsük meg, és itt eldöntjük, hogy milyen véleményt fog kibocsátani a, e, erről, a, erről a, a, a jelölésről. A te, 10 perc elég, 10 perc elég, mondja valaki, mert akkor elhúzódik a dolog. Tehát e, akkor szálljunk rá azért 15 percet, és e, aztán majd a koordinátorok üléséről beszámolunk a teljes bizottság előtt. Kérem, hogy gyorsan távozzanak azok, akik nem lehetnek jelen.